Nyilván figyelembe vesszük az ön véleményét. Van egy utolsó napi rendi pontunk, Hábel kolléga jelentése. A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés, az innováció serkentése a fenntartható minőségi európai közszakadtatások érdekében. It's particularly appropriate that Köszönöm szépen, elnök úr. Jó, hogy Reding asszony van itt ma este a bizottság képviseletében, mert az én jelentésem egy olyan javaslattal foglalkozik, amely eh, évek alatt az ő főigazgatóságánál készült. Fontos javaslat ez, mert szertágazó lehetőségek nyit meg az egész európai gazdaság előtt. Az első üzenetem ma este pedig az, hogy köszönöm eh, Reding asszony szakértőinek a gyémezető ebben, de sok sokkal több mindenkinek kell tudomást eh, szerezni erről a kezdeményezésről, mert oly fontos ez, főként ilyen nehéz gazdasági időkben. Miről is van szó? Miről beszélünk? Elnök úr, a kérdés központjában az áll, hogy a közpénzek, óriási közpénzeket költünk a közbeszerzések során termékekre, szolgáltatásokra. 1800 eh, milliárd euróra tehető ez az összeg, hogy a, mennyit költenek a közbeszerzések során arra, hogy új megoldásokat találjanak azokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznie, a, legyen az az egészségügy, közlekedés, éghajlatváltozás elleni harc, energiahatékony épületek és így tovább. Nem tudjuk. A közbeszerzési pénzek eh, kevesebb mint egy százalékát költjük kutatási célokra. Pedig hát a Lisszaboni stratégia egyik fontos célja az, hogy a K plusz F eh, költségvetést 3%, GDP 3%-ára tornásszuk fel, ettől elég messze állunk. A, pontosan ezzel foglalkozik az én jelentésem, hogy a állami szervek, önkormányzatok hogyan tudnak innovat a közbeszerzésen keresztül újító jellegű megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat ösztönözni, és ezzel két legyet ütni egy csapásra. Szeretnénk, hogyha ezek az intelligens ügyfelek előrelátó módon olyan megoldásokat, termékeket próbáljanak közbeszerzésen keresztül megvásárolni, amelyek ne, nem, még nem létező megoldásokat kínálnak a létező problémákra. És akkor ezeket innen tovább akár kereskedelmi hasznosításra érdemessé is lehet tenni. A közbeszerzésekkel, így tehát főként a kisvállalkozásoknak nagyon sokat lehet segíteni, és ahol ez már működik, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a cégek, még hogyha nem is a nyerő megoldást adják, legalább a kutatási és fejlesztési költségvetésük megugrásával tovább léphetnek. Tehát piaci kezdeményezőként kell fellépni az önkormányzatoknak, állami szervéknek, annak érdekében, hogy technológiai területeken, mondjuk az éghajlatváltozás, a környezet, védelem, a közlekedés és az egészségügy terén, tehát magukhoz ragadják a kezdeményezést az innováció terén, ehhez képzésre, bevált gyakorlatok elterjesztésére, illetve ennek a javaslatnak a reklámozására van szükség. Remélem, hogy a parlament is megmutatja, hogy támogatja ezt a javaslatot. Zárásképpen elnök úr, talán megengedő, hogy egy kicsit hosszabban beszéljek hogy mutassak rá arra, hogy milyen kevesen ülnek a padsorokban, szinte senki nincs itt. Itt volt Szakalaszorú jogi bizottságból, az ipari bizottságból is készült két vélemény, amelyeket nem lehetett benyújtani. Én módosítóként pedig ezeket beépítettem Hasziferára asszonynak köszönöm, hogy megtette ezt együttműködött velem, ő is nagyon sokat hozzátett a jelentésemhez. Tehát zárásképpen, hogyha még kapok egy kis időt, elnök úr, ez egy, ezzel valóban két legyet ütünk egy csapásra, mindenkinek az érdekeit szolgálja, az önkormányzatokét, az államét, az állampolgárokét, a kisebb, közepes cégekét is. Ezért nagyon fontos ez, jó lenne, hogyha ezeket a beruházásokat, a közbeszerzéseket, főként a gazdasági válság idején intelligensen hajtanák végre, hiszen állami pénzek elkötésével sokat tehetünk a gazdasági élénkítés érdekében. Bravo. Nagyon szépen köszönöm, háború úr. Most pedig a bizottsági elszó, Reding asszony. Elnök úr, nem is tudnék jobban egyet érteni az elhangzottakkal, mert a kereskedelmi felhasználás előtti közeszerzés két célt szolgál, hiszen javítja a közszolgáltatások minőségét, illetve megnyitja a lehetőséget az ágazati képviselők számára, hogy vezető szerepet játszanak a nemzetközi piacon. Tehát azt hiszem, hogy helyesen felhasznált pénzről van szó. Kiváltképpen a válság idején ez nagyon jó hír, hiszen ott valóban segíteni kell az ipari képviselőknek, az ipar ágazatainak. Valóban készpénzre kell váltanunk a K plusz F eredményeit ebben a válságos időszakban, az innovációt nagybetűvel kell írni. Örülök annak, hogy a jelentéstevő Harbor úr a bizottsága közösen támogatta azt, ami már egy ideje készülőben van de az, hogy valami készülőben van, aztán végül kijön, valóban a gyakorlatba kerül. Nos, hát ez két különböző dolog, hogy valami úgymond készülőben van, vagy el is készül. Remélem, hogy a parlamenti jelentése, eh, ha úgy tetszik, egyfajta lökést ad a K plusz F és innovációs politikánknak. Jó lenne, hogyha a közszféra valóban igényelni az innovatív termékeket és szolgáltatásokat Európában. És ez valóban nagy különbséget tenne. Kiváltképpen ez lenne az igazi a KKV-k számára. Éppen ezért én üdvözlöm ezt a kezdeményezést, és gratulálok Haber úrnak a munkájához. Mik a konkrét következő lépések, amelyeket meg kell tennünk? azonnali válaszként a konkrét ajánlásokra, amelyek a jelentésben szerepelnek, meg tudom erősíteni azt, hogy a bizottság támogatni fogja azokat a programokat, amelyek a e, tudatosítást, a tapasztalatok megosztását illeti, és ösztönzőket kell kidolgozni a beszerzők számára a tagállamokban, annak érdekében, hogy valóban a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés széles körűvé váljon. E, ha úgy tetszik, már tendereket dolgoztunk ki az FP7-es, a CIP programokon belül hálózatok építéséről van szó, a közhatóságok a kereskedelmi hasznosítás megelőző beszerzésben működnének együtt. Közép és hosszú távon az európai kormányokat arra kellene ösztönözni, hogy építsék be ezt a fajta beszerzést a közberuházási terveikbe. És azt hiszem, hogy az úgynevezett recovery csomagok, ezek a gazdaság élénkítő helyreállító csomagok nagyon jó kiinduló pontot jelentének. Egy kommunikét fogok készíteni március elején a bizottság nevében, és ott azt fogom mondani, hogy nagyon fontos lenne az IKT plusz K plusz F és innováció megerősítése, tehát a hasznosítás előtti beszerzés bekerül ebbe a jelentésbe, a kommunikébe. Ugye tudják azt, hogy néhány tagállam már elkezdte a kísérleteit ezekkel a ö, hasznosítás megelőző beszerzési kísérleti projekttel, Remélem, hogy a következő hónapokban még több ilyen kísérletező kedvű tagállamot üdvözölhetünk, és szeretném meghívni a tisztelt bizottság takét és a parlament képviselőt, hogy beszéljenek az illetékes minisztereikkel, beszéljenek a az önkormányzatokkal, erről az új lehetőségről. Szerintem csak együtt tudunk valamit elérni. Nagyon szépen köszönöm, hogy segítő kezet nyújtott a bizottság felé. Köszönöm szépen, biztos asszony, mondja az elnök. Az utolsó képviselők itt van a tisztelt házban, nos, az ő jelentéséről holnap szavazunk. Holnap, február 3-án, 9-kor kezdődik a plenáris ülés, aztán délután 3-tól, illetve 21 órától a, az interneten és papíron is hozzáférhető a napéren. Mindenkinek kellemes estét, illetve jó éjszakát! Az